kedves kollégák! A február 5-i ülésünk jegyzőkönyvét kiosztottuk. Van-e azzal kapcsolatban bárkinek megjegyzése? Csicsester kolléga? Elnök úr, nem a rendel kapcsolatban, és nem a jegyzőkönyvben mondom, de az ausztráliai delegáció ö, tagjaként én is Mm, örülök, hogy ön elmondta ezt a nyilatkozatot, és igyekszem átadni a parlament üzenetét az elnök nevében jövő héten Ausztráliában. A jegyzőkönyvvel kapcsolatban tehát nincs megjegyzés, akkor azt elfogadottnak tekintjük. 2008. december 9-én Vitol Tomcsak úr ismételten kérte parlamenti immunitásának megvédését az Osztrov Jakopovszki